kérdés. Nem?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 The president. Az elnök. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Megnyitom az ülést ismét. Az első szavazás eredményeit kell, hogy bejelentsem ma, és az állatok a unión belüli és azon kívüli szállítása közbeni védelmével kapcsolatos uniós jog alkalmazása során előforduló állítólagos jogsértések és hivatali visszásságok kivizsgálásával foglalkozó vizsgálóbizottság felállítása, hatásköre, létszáma és megbízatási ideje. Ezt elfogadtuk. A COVID-19-es válsággal kapcsolatos módosítók elutasítva, a 2-es, a 3D, a 4D, az 5D módosítókat elfogadtuk, és az egész szöveget pedig az egyes módosítót elfogadtuk, tehát a Vince jelentésnél tartunk. A 7-es, a 8-as, a 10-es és a 11-es módosító indítványokat elfogadtuk, az 1, 2, 3, 4 oka fogyott, a 6, 9, 12, 13, 14 elfogadva, az 5-ös elutasítva. A egyéb, a további egyéb módosítók a rasszizmus elleni ö, állásfoglalásban. A az egyes bekezdés 30-as módosítóját elfogadtuk, a kettest is, a hármast is, a négyes bekezdéshez készített 61-es módosítót elutasítottuk, a 20-as módosító elutasítva, a 35-ös elutasítva, a 21-es elutasítva, a 31-es módosító szintén elutasítva, a 62-est elfogadtuk, aztán mind a három része az ötös bekezdéshez készült módosítónak okafogyott, a 22-est elfogadtuk, 53 elfogadtuk, eredeti szöveg hatos bekezdés, első rész elfogadva, második rész elfogadva, 36 elfogadva, 9-es bekezdés 1-es második része elfogadva, 10-es bekezdés elfogadva, 32-es módosító elutasítva, egyes módosító a 12-es bekezdéshez elutasítva, 23 elutasítva, 24 elutasítva, 25 elutasítva, 26 elutasítva, 40 elfogadva, 44 elfogadva, 67 elutasítva, az eredeti 14-es bekezdéshez az első rész okafogyott, a második, harmadik, negyedik is okafogyott, 63 elfogadva, 15-öshöz elfogadva, 10-es, 11-es elfogadva, 16-os bekezdés két részben első rész elfogadva, második rész elfogadva, 37 elut- elfogadva, 55 elutasítva, 12 elfogadva, 19-es bekezdés eredeti szöveg mindkét részét elfogadtuk, 33-as módosító elutasítva, 21-es bekezdés mind a négy része elfogadva, 6-os elutasítva, 38 elutasítva, 39 elutasítva, 64 elutasítva, 27 elutasítva, 41-est elfogadtuk, 45 elfogadva, 65 elutasítva, 13 elutasítva, 46 elfogadva, 7-es elfogadva, 8-as elutasítva, 28-as elutasítva, 29 elutasítva, 54 elfogadva, 47 elutasítva, 48D elutasítva, 49 elutasítva, 50-es elfogadva, 2 elutasítva, 14 elutasítva, és a preambulum bekezdések következnek az E elfogadva, 56 elutasítva, 57 elutasítva, 15-ös elutasítva, 51 és 52 is, ez tehát az eredménye a szavazásnak, de természetesen az Európai Parlament honlapján a részletes eredményeket megtalálják, és azokat a pontokat is, amelyeket még nem említettem meg, és a második szavazási kör pedig most következik. A szavazás 15 óráig tart. A szavazási mód ugyanaz lesz, mint az előző szavazási körök során, és ezennel megnyitom a szavazások második körét. A második szavazási kör eredményeinek a bejelentésére pedig 17 óra 30-kor kerül sor, és addig pedig felfüggesztem az ülést. Enzia.